Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να πάρετε τις θέσεις σας. Most pedig kérem szépen, hogy foglaljanak helyet. A következő napi rendi pontunk pedig Tremozei Beszélsz kolléga jelentése az LKB 2010-es éves jelentése, tehát a téma. Angolul beszél most a szelnök asszony. Mário Drági urat, az LKB elnöket üdvözöljük, és mindannyiunk nevében az Európai Parlamentben sok sikert kívánunk új posztjában. Nagyon nehéz feladata van el sok sikert, és minden jót kívánok. Most pedig megadom a szót Tremozei Beszélsz kollégának, hogy négy perces előadását tartsa meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt drági elnök úr, nagy szeretettel üdvözlöm itt házunkban önt. Először is köszönöm az ányik előadóknak, asszisztenseknek, tanácsadóknak. Nagyon kiváló volt az együttműködés, a jelentése előkészítése. Kedves kollégák, ma az LKB 2010-es e éves jelentését vitatjuk meg. A legutóbbi ülésünkön az Dekon Bizottságban elfogadtuk ezt a jelentést. Ami a válságkezelést illeti, üdvözlöm az LKB pénzügyi piacokon eszközölt beavatkozását. A következő hetekben, hónapokban látjuk majd, hogy az intervenciók milyen hatással jártak. Nos, hát az intervenció nélkül nem hiszem, hogy megmenekültünk volna, sokkal nehezebb helyzet lenne. Nagyon sajnáljuk, hogy a válságkezelésnél az Európai Bizottság és a tagállamok igen vonakodva és lassan reagáltak. Kiváltképpen azokat az országokat szeretném kiemelni, amelyek nem hajtottak végre reformokat. Ez nagyon sokszor eh, oda vezetett, hogy az LKB-nak kellett tevékenykedni, fellépni. Mi az LKV intervenciók határairól beszélünk, a monetáris politika nem tud minden problémát megoldani. Minden ország felelős saját állami háztartási kérdéseiért. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az LKB mérlegében egyre nagyobb mértékben látjuk a kockázatos, a rizikós kötvényeket, papírokat, értékpapírokat. Az LKB az utolsó hitelező. A bankok számára 2010 május óta az LKB az utolsó hitelező. Egy korlátlan hitel halmazt bocsátott rendelkezés az LKB, és azt hiszem, hogy el kell mondani, hogy az LKB egy sor tagállami adósságot vásárolt fel. Az LKB hathatós támogatása oda vezetett, hogy nem érezték az érintettek, hogy azonnal kellene reagálniuk. Nem volt motivációjuk a tagállamoknak arra, hogy reformokat vezessenek be. Mi egy erős gazdaság irányítási rendszert szeretnénk elérni. Az adósság csökkentésére irányuló fegyelem nagyon fontos a válság elkerülés érdekében. Európai szinten felügyelni kell az európai költségvetést. A jelentés, amelyről szavaztunk az Ekobizottságban, Trissé úr álláspontját is tartalmazza, aki azt mondta, hogy szükség volna egy koordináló szereppel rendelkező európai pénzügyi miniszterre, aki az euró hatékonyságát, az EU-s adózási politikát koordinálna egy monetáris unióban. Az adózás nem maradhat már továbbra csak a tagállamok hatáskörében a jelentés, amelyről szavaztunk, kiemeli azt, hogy kell egy európai kincstárnak, egy európai pénzügyminiszter, hogy az LKB-nak ne kelljen már az adópolitikák feletti felügyelő szerepét felvállalnia. Az európai stabilitási mechanizmus nagyon fontos szerepet kap. Drági úr, én üdvözlöm azt, hogy támogatta a mi javaslatainkat. Ami az átláthatóságot illeti, szeretném elmondani, hogy az ülés dokumentumait közzé tesszük a Bank of England, a Bank of Japan, Bank of Sweden esetében. Ez az a tény, hogy a monetáris uniót gyengíti az, hogy például az LKB üléséről nem kerülnek nyilvánosságra dokumentumok. Ebben a tekintetben mi amellett szavazunk, hogy a tanácsi ülések jegyzőkönyveit is tegyék közzé. Nagyon fontos, hogy az EKB is hallgassa meg a demokratikus hangokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tremoz, egyben Most pedig megadom a szót a LKB e elnök úrnak, ahogy jelentéstevőnk említette, nagy izgalommal várjuk az ön javaslatait. Thank you, Madam President, thank you, Mr. Tre- köszönöm elnök asszony, köszönöm Tremóza úr. Tisztelt képviselő hölgyek és urak! Nagy örömömre szolgál, hogy most először az Európai Központi Bank elnökeként megjelenhetek önök előtt, és az EKB 2010-es éves beszámolóját, jelentését bemutathatom önöknek. Először is szeretnék megemlékezni elődömről, fejet hajtani Jean-Claude Trichet előtt, aki eh, mandátuma során végig gyümölcsöző és építő jellegű párbeszédet folytatott az Európai Parlamenttel. Célom az, hogy folytassam ezt a hagyományt, ugyanúgy, ahogy azt ő tette előttem. Ma kitekinthetünk, és átfoghatjuk, átfogan tekinthetjük az LKB szakpolitikáit, az Európai Parlament állásfoglalásának több felvetéséről is szólnék, ha megengedik. Először is egy pár szót szólnék azon legfontosabb monetáris politikai döntésekről, amelyeket 2010 és 11 során megtettünk, a az előttünk lévő kihívásokra reagálva. Hogyan tudják az LKB monetáris politikáját az euró övezet középtávú árstabilitásának fenntartása mozgatja. Az árstabilitásra beszélve, én az árstabilitásra gondolok mindkét irányban, ez a hivatalos kamatlábak és a nem szabványos intézkedések végrehajtását is felöleli. Idén ősszel a pénzpiacok feszültségei megint csak megnőttek, amely negatív hatással volt a finanszírozási feltételekre és a pénzpiacok bizalmára a gazdasági e, növekedés e, csökkenése e, volt várható. Ez igen komoly ár költség és bér hagyomást jelentett. E kontextusban az LKB úgy döntött, hogy alapkamat lámát november elején 25 bázisponttal csökkenti. A nem vagy nem megfelelően működő eh, piacok jó néhány euró övezetbeli országban hátráltatják az egységes monetáris politikán, mert a reál gazdaságra akkor de eh, hathat ez igazán ki, hogyha eh, megfelelően működnek ezek a kötvénypiacok. Ha ez az áttétel nem működik, akkor a cégek és a az állampolgárok nehezebben jutnak hitelhez. Ezen monetáris politikai okból kellett nem szokványos intézkedésekhez nyúlni az LKB-nak. Természetesen az ilyenfajta beavatkozás korlátozott jellegű lehet csak. A kormányzatoknak külön-külön és együtt kell helyreállítaniuk a pénzpiacok eh, beléjük vetett hitét. Az államkötvénypiaci feszültségeket eh, csak tetézte a banki ágazat nehézsége, amely annak köszönhető, hogy a kormányok és a banki ágazat ezer szállal kötődnek egymáshoz. Jó néhány intézkedést tettünk 2010 és 2011 során annak érdekében, hogy a banki finanszírozást biztosítsuk, és a bankok továbbra is nyújtsanak hiteleket cégeknek és az európai háztartásoknak. Ami a legfontosabb, kiterjesztettük azon politikánkat, eh, mi szerint eh, határozott, meghatározott eh, áron biztosíték ellenében likviditást nyújtsunk a bankoknak. Először 6 hónapra, aztán 12-13 hónapra növeltük ezen likviditási eszközök lejáratát. Egy új fedezett kötvényvásárlási programba is kezdtünk 40 milliárd euró összegben. Ezen kívül amerikai dollárban nyújtott likviditást ajánlottuk a banknak három hónapos lejáratra. Tegnap egy globális felépés keretében az amerikai, a japán, az angol, a kanadai és a svájci eh, központi bankkal együtt megállapodtunk arról, hogy az amerikai dollárban nyújtott likviditás erre csökkentjük, a többek között az euró övezet számára. Ezen kívül eh, eh, vésztervként arról is megalapodtunk, hogy ideiglenes, bilaterális, likviditás, swap eh, lehetőségeket nyújtunk annak érdekében, hogy eh, bármely eh, fizetőeszközben likviditást nyújtunk, hogyha piac feltételek ezt kívánják. Jövő csütörtökön kerül sor az LKB e konvenció tanácsának ülésére. A döntés megelőző időszakban vagyunk tehát, azért, amit most itt mondok, ebből ne vonjanak le messze menő következtetéseket a monetáris politikai döntéseinkre vonatkozóan. De ami a jelenlegi helyzetet illeti, igazán is mit hozzáfűznöm ahhoz, mint amit az elmúlt napokban, hetekben mondtam. Az állam kötvénypiac nehézségé miatt, a finanszírozás hiánya miatt és a megfelelő garanciák, biztosítékok nem megfelelő száma miatt bizony a mérlegbeli lejárati különbségek, illetve a feltőkésítés nehézségei és a ciklikus kockázatok mind-mind összefüggnek a gazdasági visszaeséssel. Hogyha megengedik, akkor most az gazdasági és monetáris uniók működéséről szólnék pár szót. 2010 és 11 során sikerült megerősítenünk a gazdasági kormányzást, bár lehet, hogy a válság során ez nem mindig egyértelmű. Az Európai Parlament eh, eh, kulcsfontossági szerep, kulcsfontosságú szerepet játszott abban, hogy eh, előreléphessünk, ehhez gratulál az LKB. E a hatos csomag az európai szemeszter, az Euró plusz paktum. Ezen kezdeményezések, kezdeményezések a szorosabb koordinációt szolgálják, illetve az unión belüli gazdaságpolitikai felügyelet szigorítását, különösen az euróvezeten belül. Mégis jelenleg nehéz időket élünk, új mechanizmusokat hoztunk létre, de pozitív hatásuk eh, még nem tapasztalható a, a, a tekintetben, hogy a kormányok eh, fiskális politikája hitelesebbé vált-e, hisznek-e most már a pénzpiacok-e jobban ebben. És a pénzpiacok törékenységét sajnálatos módon nem sikerült eh, javítanunk alapvetően fontos kérdéseket eh, tesz fel a piac, amelyekre válaszolnunk kell. Nem csak a kormányzati politikák hitelessége forog itt kockán, illetve az ígért reformok végrehajtása, hanem a közös fiskális eh, irányítási vagy kormányzási rendszerünk felépítésének egésze. Bízom benne, hogy az új eh, felügyeleti rendszer idővel helyreállítja majd a bizalmat. Biztos vagyok abban is, hogy az Európai Unió tagállamai, az Euróövezet országai is jó úton járnak, ugyanakkor hiteles üzenetet kell küldenünk annak érdekében, hogy rövid távon is megnyugodjanak a piacok. Gazdasági és monetáris uniónak egy új fiskális keretrendszerre, szabályrendszerre van szüksége, amelyben újra kimondjuk a fiskális szabályokat, és kötelezettségvállalásokat, amelyeket egyébként az euróvezet kormányai tettek. gyakorlatilag van egy ilyen szerződés vagy szabályrendszer, amely leírja a monetáris politika eh, lényegét, független központi bank, eh, amelynek feladata az árstabilitás garantálása. Tehát egy eh, hasonló fiskális szerződés vagy szabályrendszer biztosíthatná a fiskális szabályok lényegét lefektetve, és így külön-külön és együttesen is hitelesek lehetnének a kormányok. Elége ez a piacok stabilizálásához, és hogy hogyan lehetünk hosszú táv mellett rövid távon is hitelesek. A válasz erre az, hogy egy ilyen fiskális szerződés vagy új szabályrendszer lehet a legfontosabb eleme annak, hogy helyreállítsuk a hitelességünket. Más intézkedésre is intézkedésekre is szükség van, de nem mindegy, hogy milyen sorrendben. Először is egy ilyen közös fiskális szerződésre szabályrendszert kell leállítanunk. A bizalom eh, fordítva visszafele működik, hogyha hosszú távon eh, elnyertük a befektetők bizalmát, akkor rövid távon is bíznak majd bennünk. Eh, ezért tehát főként a kormányzati az államkötvényekkel kapcsolatban először is hosszú távon kell visszanyerni a piacok bizalmát egy, jó, egy ilyen új fiskális szerződésköztabályrendszer nagyon fontos eh, jelzés lehetne az euróövezet kormányai számára, annak érdekében, hogy eh, a gazdasági integráció mm, távlatait felállítottuk, eh, hogy merre halad majd az euróövezet, így a várakozásokat is tudnánk irányítani. Hogy pontosan milyen jogi folyamat által érjük el a, gazdasági, a valódi gazdasági uniót, e tekintetben nem szabad semmit sem kizárni, akár az alapszerződések módosítása is szóba jöhet, de lehetnek egyéb más gyorsabb megoldások is. Bármilyen megközelítést alkalmazunk, az európai polgárok, piacok és cégek azt várják tőlünk, szakpolitika formálóktól, hogy határozottan reagáljunk és oldjuk meg a válságot. Itt az ideje, hogy az euró övezet felépítését olyan intézményekkel, szabályokkal és folyamatokkal lássuk el, amely a monetáris unió eh, elvárásainak megfelel. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm elnök asszony. Uh, Mr. President. Köszönöm szépen elnök úr. Nagyon sok gondolatot uh, hallottunk öntől, értékes megjegyzéseket. Áttérünk a vitára. És Először G. Mitchell úrnak adom meg a szót. A néppárt képviseletében két percet adok. Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a jelentéstevő munkáját, és üdvözlöm Drági urat első parlamenti látogatásán. Örülök annak, amit a szerződésekkel kapcsolatban mondott, illetve a gyorsabb reagálásról. Ezen kívül üdvözlöm az LKB támogatását a likviditás tekintetében az egész Európai Unióban, hiszen ennélkül nem tudtuk volna átvészelni a válságot eddig sem, de komoly kérdések merülnek fel, hiszen itt egy nagyon fontos történelmi elágazóhoz érkeztünk Európában. Az eurókötvények kérdése, illetve az utolsó menedék kérdése nagyon fontos az agendán. Mindent, hogy ez az LKB, vagy az EFSF, vagy más típusú mechanizmus jelenti ezt az utolsó menedéket. Elérkezett annak az ideje, amikor nem vonakodhatunk és hezitálhatunk tovább. És hogyha szükség van a szerződés módosítása, akkor ezt kezdjük el úgy, hogy azt gondoljuk, ez a szerződés, ezt a szerződést a tagországok a módosítást retrospektív módon el fogják fogadni. De a szerződések módosításához mindig sok időre van szükség, és vannak olyan országok, ahol népszavazást kell megvalósítani. Úgy gondolom, hogy erre jelenleg nincsen idő szigorú jogi feltételei van ennek, de ha azt, ezt mondja az ember, akkor olyan ez, mintha az ember azt mondaná, hogy nem lehet a Titanikot jobbra vagy ki balra fordítani, és kikerülni a jég eh, hegyet, eh, mivel nem zöld éppen a lámpa. Az európai projekt és az euró nem teheti meg ugyanezt a kockázatos utat, mint a Titanic. Azt gondolom, hogy a természetes válaszadás felülírja a jogi feltételeket. Ez nem a politikusok feladata, hanem az államfők és az államok élén álló kancellárok feladata. Azt gondolom, hogy a lengyel külügyminiszter beszédét, hogyha meghallgatjuk, amit elmondott Németországban nemrégiben, mindez nagyon fontos, és ezt mindannyiunknak látnunk kell, hogyha Európa jövőjét akarjuk biztosítani. Köszönöm szépen. Kutas úr kap szót, két percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt drági elnök úr, üdvözlöm az Európai Parlamentben, tisztelt kollégák! Először is Tremóza úrnak szeretnék köszönetet mondani a nagyon jó együttműködésért. A jelenlegi instabilitási kontextusban az LKB szerepe rendkívüli fontos szerep. Az LKB-n belüli tevékenység annak érdekében, hogy a pénzügyi piacok kilengéseit eh, ellensúlyozza, még nem elégségesek. Nagyon fontos, hogy továbbra is független maradjon az LKB, és ez a bank fontos, hogy eh, az utolsó menedék hitelezőjeként eh, lépjen fel az eurózónában, azért, hogy a spekulációknak elébe menjünk, és a válság ne súlyosbodjék. Hogyha a bank ezt a központi szerepet betölti, akkor ez növelni fogja a bizalmat a teljes eurózónában. Az LKB egyik fontos szerepét azonban ki kell egészíteni olyan intézkedésekkel, amelyeket én radikálisnak neveznék. Például a harmonizálás, az adó politikák harmonizálása a tagországokban, illetve az Európai Stabilitási Alap megerősítése. Éppen ezért üdvözlöm a bizottság javaslatát, amelyet november 23-án dolgozott ki, és ez az euróövezet országainak összevonását eh, javasolta. Nagyon fontos mindez a pénzügyi piacok stabilizálása szempontjából, és azt gondolom, hogy eh, a szolidaritáson alapuló megoldás mindenki javát szolgálná. Ez csökkentené a válság költségeit, és likviditást teremtene ezzel egyidejűleg az európai pénzügyi piacokon. Végezetül még egy megjegyzésem van, és én ebben hiszek, az európai valutát adó politika nélkül nem tudjuk megvál nem tudjuk megvalósítani, és ez nem működőképes. Köszönöm szépen. Gula asszonynak adom meg a szót, két percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. <clears throat> Jó napot kívánok, kívánok, Dági úr. Örülünk, hogy itt van. Én szerettem volna, ha több kolléga üdvözli önt itt. Nos, ami az LKB függetlenségét illeti, úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy egyértelműen említettem Merkel asszony, Monti úr és Sárközi úr. Mi a parlamentben is nagyon fontosnak tartjuk a függetlenséget. A függetlenség egyfajta megnövekedett felelősséget jelent, hiszen a kormányzó tanács az LKB-n belül felelősségteljes, de mi bízunk önökben, hogy megfelelő döntéseket hoznak. A jelenlegi spekulációk ellen fel kellene lépni az LKB-nak, de ami a belső szerveződés illeti e, elnök úr, azt hiszem, hogy nem biztos, hogy pozitív hatással van az euróra és az LKP függetlenségére. Ha megengedi, két dolgot mondanék. Még a kommunikáció az egyik dolog. Természetes az, hogy vitát folytatunk erről, hát a kockázatok milyen magasak, a kormányzó tanácson belül persze érthető, hogy van élénk vita, de hát ha döntést hoznak, én azt gondolom, azt hiszem, hogy kollektíve csapatszellemnek kellene uralkodnia. A döntések mellett ki kell állni az általános európai érdekben, a nemzeti érdekeket második helyre kell tenni. Én azt gondolom, hogy növekedett, megnövekedett átláthatóságot kell garantálni. A jegyzőkönyvek közzétételének hiánya az azt jelenti, hogy néhány nemzeti szintű vélemény kialakul, ami nem biztos, hogy megfelel a valóságnak. Túl sokat beszélnek a politikáról, azt mondják, hogy a nők beszélnek sokat, hát szerintem a politikusok, szerintem a szak férfi szakpolitikusok egy kicsit csendesebbek is maradhatnának. Most, ami az ön kommunikációt illeti, mi mm, tisztelettel adózunk ezért önnek. Én azt hiszem, hogy ugye egy szerződés van, egy valuta, és egy fegyelem kérdésében, hát remélem, hogy a fegyelem, a játékszabályok betartása, remélem, hogy az önök házán belül is mindenképpen sok sikert kívánunk, és minden jót. Köszönöm szépen! Most pedig Swinburne asszony kapja meg a szót egy percre. I'd like to congrat- Gratulálni szeretnék Draghi elnök úrnak új posztjához, és minden jót kívánok neki ebben az időszakban. Sárközi és Merkel között a feszültség egyre erősödik, az LKB jövőbeni szempontjával kapcsolatban, és ezt meg kell emlékenni, Ami az LKB függetlenségét illeti, ezt fenn kell tartani, különösen a válság idejében. A szavahihetőség nagyon fontos, hogy az eurozóna tagjai azt szeretnék, hogy az LKB az utolsó mencsvár lenne, akkor ezt a szerepet legitimizálniuk kell, mégpedig mi hamarabb az LKB. Nem szabad, hogy a politikai futballozás szintere legyen a nemzeti eh, politikusok között. Ha megnézzük azokat az intézkedéseket, amelyeket bizonyos intézményeknek eh, meg kell vagy nem kell meghozniuk, és erre tekingetnek a tagországok, akkor először azon kell elgondolkodni, hogy nekik maguknak milyen intézkedéseket kell megoldaniuk. Két plenáris az előtt elfogadtuk a hatos csomagot, és a tagországoknak ezt mi hamarabb meg kell eh, eh, valósítaniuk annak érdekében, hogy a saját állam adósságaikat egy elfogadható szintre csökkentsék. A hihetőség kulcsfontosságú. Köszönöm. Csuntis úrnak adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, drági úr az LKB stabilitási, stabilitás kell garantáljon, anélkül, hogy figyelembe venné feltétlenül a makroekonomiai hatásokat. Tehát benne a szerződésben ez szerepel, és ez katasztrofális dolog. A jelentésben is szerepel ez. Én azt javaslom, hogy folytassunk a vitát, változtassuk meg az LKB szerepét, feladatát. 2010-ben a 2010-es LKB jelentésről van szó. Az LKB az inflációról beszélt és az infláció ellen lépett fel. Az volt szó, hogy a spreadeket nem szabad megfékezni. Nem szabad a spekulánsok profitját csökkenteni, hát hova vezetek minket a spekulánsok? Ezeket az elmúlt időben, a recesszió időben csökkentette az, élel, az inflációt. Hát ha meg, megnézzük, mi van az Egyesült Királyságban, az USA-ban, <clears throat> ami a függetlenséget illeti, az LKB függetlenségét, hát azért eléggé vitatható ez a függetlenség. A bankárok, függetlenek, úgy viselkednek, mint miniszterelnökök a saját országaikban. Manipulálják a központi bankot. Nagyon fontos, hogy ez változzon, ehhez politikai ellenőrzés és parlamenti ellenőrzés van szükség az LKB-ra e vonatkozó. Thank you. Uh... Köszönöm. Blum úr kap szót. Egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy hívhatom kapitány társamnak, és örülök annak, Drági úr, hogy ön eljött, bár senki más nem jött el. Elolvastam a jelentés, számos kollégámmal ellentétben a hitelminősítő intézeteknél, az Euróbontnál, az Európai Pénzügyminiszterről is olvastam, és úgy érzem, hogy ez az európai gazdasági diktát, diktatórium jele, és a brit konzervatív párt amennyiben eh, szavazásra bocsátjuk ezt a témát, eh, tartózkodni fog. Egy kicsit arra emlékeztet, ha nem bánja, eh, hogy egy korábbi költőre emlékezek. Köszönöm. Uh, thank you <coughs> for keeping in... Köszönöm szépen, hogy betartotta az időt, uram. A következő hozzászóló, Mölcer úr egy percben. Elnök úr, az LKB kizárólag az euró stabilitásait felelős fő feladata ismeretes módon az inflációt kordában tartani. A kötvénypiacba történő beavatkozás 2010 májusa óta több mint 200 milliárd eurót jelent ez súlyosan eladósodott európai országok esetében, ezzel túllépte a szerepét az LKB a tőkepiacok stabilizálását fontosnak tarthatja, de ezzel a szürke zónában marad a fiskális és pénzpolitika között. A kamat válságot ezzel nem oldja el. Hogyha a szavahihetőség sérült, akkor ennek súlyos költségei vannak a válságban. Az EKB nem mehet tovább ezen a tévúton számos rossz döntésnek köszönhetően a csőd szélén állunk. Jelenleg el kell hárítani ezt a veszélyt azért, hogy az eurózóna gazdaságilag sikeres országait ne vonják ezzel együtt a mélybe. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Gál Perc Ildikóna. Két percben parancsoljam.

Köszönöm szépen. Uh, Mrs. Galpelch, um, uh, Mr. Bloom here is waving a blue... Bloom úr egy kék kártyát lobogtat Galpelch Ildikó. Elfogadja a kérdését? Parancsoljon Bloom úr. You, you mentioned actually... Képviselőasszony szólt a kockázatos uh, eszközök vásárlásáról. Én közgazdász vagyok. Kinek a pénzével kívánnák megvásárolni ezen kockázatos eszközöket. Kinek a pénzéből? Honnan lenne ez a pénz? A jogsori nyugdíjasok pénzéből, akik heti 100 fontból élnek? Honnan lesz pénzünk arra, pénzük önöknek arra, hogy ezt a bedőlt projektet megmentsék?

Köszönöm. Furcsálottam volna, hogyha Bloom úr nem ilyen provokatív. Hoang Gok úr, kettő percben következik. Kedves kollégáim, tisztelt Európai Központi Bank elnöke, ez az éves jelentés néhány tabut felold végre. Ugye egy európai hitelminősítő intézet felállításáról van szó. Most ami a, ez a jelentés elismeri, hogy nagyon fontos, hogy az LKB felvásároljon államadóság kötvényeket a másodlagos piacon. Ez lehetővé tette a bank számára, hogy fenntartja az egyensúlyt, és tovább is tudjon bankközi kölcsönöket garantálni. A legvitetesebb problémát így meg lehet, ö, fel lehet oldani. Na most, ami az államadóságok válságot illeti, jó lenne, ha az LKB az elsőleges piacon is felléphetne, akkor, amikor nem likvid már, nem fizetőképes a piac. Ami az olasz kötvények kibocsátás illeti, mindig magasabb szinten történnek az olaszországi helyzetben. Ha az LKB nem tud beavatkozni, akkor az olasz példa terjedhet, és azt gondolom, hogy nem lehet betartani a megfelelő szóvabilitási szabályokat. Az Európai Parlament jelentése kiemeli, hogy legyen egy európai kincstár, egy európai pénzügyminiszter és miniszter, mint az Egyesült Államokban, e, kincstár jegyeket bocsájtanak ki, mint Amerikában, spekuláció idejében az LKB-nak, mint a Fed, és illetve a Bank of England, neki jogai vannak, joga lenne arra, hogy felvásárolja ezeket az eurókötvényeket. Tehát tulajdonképpen alacsony szinten lehetne ezeket felvásárolni, egy megfelelő európai hitelminősítő intézet is sok segítséget jelentene Kedves kollégáim, nem a 20-as években élünk majd Németországban, a termelési kapacitások nincsenek kihasználva, nincsen keresleti infláció igazából, ami a fizetésekből adódó költségeket illeti, a konjunktúrás problémákat, ott a nyersanyagok csökken, árai csökkennek, spekulációknak táptalajt teremtve. Azt hiszem, hogy el kell ismerni, hogy a költségvetési ortodoxia abszurd a megszólító intézkedések idején. Thank you very much. Uh, ne- Köszönjük. Strajček asszony másfél percen következik. Předsedající, dámy a pánové, eh, dnešní debata... Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és úraim. A mai vita, és nem csak a mai vita egyébként, arról szól, hogy a Lisszaboni szerződést módosítani kell-e vagy sem. hogy több vagy kevesebb függetlenségre van szükség az EKB-nál, szükség van-e egy európai valuta alapra. Szerintem egy más kérdést kell feltennünk, egy fontosabb kérdést. Azt, hogy az euróválságáról van szó, vagy adósságválságról. E kontextusban azt a kérdést kell feltenünk, hogy az adósság okozza a válságot, vagy a válság okozza az adósságot. Az elmúlt években felhalmozódott adósságok vezettek ehhez a helyzethez, vagy az elmúlt, tehát az elmúlt pár hónapban vagy évben, vagy az elmúlt évtizedekben felhalmozott adósságról beszélünk-e. Nem hiszem, nagyra becsült kollégák, hölgyeim és uraim, hogy az euró lenne a hibás, az eurót kellene hibáztatnunk ezért a válságért. Nem az európai strukturális problémák okozzák a problémát, a pénzügyi felelőtlenség a tagállamokban. Ebben keresendő a válság oka. Tehát a kérdés az, amelyre választ várnak tőlünk az emberek, hogy hajlandóak vagyunk-e a változásra, képesek vagyunk-e változni, vagy a jóléti államot fenn akarjuk így tartani, nem vesszük figyelembe, hogy milyen válságban élünk, és hogy ez nem lehetséges. Köszönjük! Murphy úr egy percben következik. I have here a ransom note that was sent to the Italian government on the 5th of August. Augusztus 5-én küldték uh, uh, Olaszországnak azt a feljegyzést, amely megszorításokról szól. Ez egyébként az emberekre kivetendő adókat sorol fel. Jean-Claude Trichet, Mario Draghi eh, szignálták ezt a feljegyzést, az utolsó sor pedig azt mondja, reméljük, eh, bízunk benne, hogy a kormányzat megteszi a megfelelő lépéseket. A trojkán belül az LKB e egyre inkább megszorító intézkedéseket erőltet mindenkire. Írország, Portugália, Görögország lakosa iszák meg ennek a levét. E, e, egy csendes összeesküvés folyik, például Olaszország és a választott kormány előtt. Ma is mellé beszél, nézzünk szembe a tényekkel, nem független az LKB, egész egyszerűen elszámoltathat, nem elszámoltatható, a nyugat-európai gazdagok érdekeit szolgálja, pont azokért, akik a válságba sodortak bennünket. Thank you. Köszönöm. A következő hozzászóló Dini úr, egy percet adok. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Az LKB nagyon jól viselkedett ebben a válsághelyzetben. Alacsony szinten tartotta az inflációt, kötvényeket vásárolt fel, azért, hogy kirábaljunk a válságból. Egyetértek azokkal, akik meg akarják változtatni az LKB szerepét, új kompetenciákat akarnak ráruházni, de az Európai Központi Bank más bank, mint a Fed az USA-ban. Nagyon fontos a behavatkozási mechanizmussal a tagországi célokat is elérni. Nem elfogadható az, hogy egy ország, amely nehézségekbe került, kötelező érvényűen magas kamatokat fizessen, erre kényszerítsék, és megoldást kell találni az európai kötelezettségekről, nagyon fontos, hogy ne súlyosbodjon a válság, a már amúgy is válság sújtotta országokban. Köszönöm, mondja az elnök Paloni úrnak adok a szót két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Drági elnök úr, szeretném Önt üdvözölni ebben a teremben. Ön az EKB új elnöke, az olasz delegáció, néppárti delegációja nevében. Erőteljes a költségvetési figyelmet követelünk, de jelenleg azonnali válaszokra van szükségünk. Az a benyomásom, hogy az eurókötvényekről folytatott vitákra sok időt fordítottunk, de nincs már több időnk. Intézkedésekre van szükségünk azért, hogy elérjük a növekedést, és a stagnáción is túl kell lendülni. Az LKB fontos szerepet vállalt fel az államkötvények felvásárlásával, amelyeket spekuláció sújtotta alacsonyan tartják a költségeket. Nagyon fontos, hogy hatékony, gyors módon lépjünk fel. A válság a közös valutánk válságává is vált. Minden valutát támogatni kell, az LKB nincsen központi, tényleges központi bank szerep, szerepben. Az LKB-nak eszközöket kell teremtenie, mégpedig közvetett módon. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi valuta alapon kerül, keresztül kell ezeket a folyamatokat megvalósítani, még az ellenállás mellett is. Az LKB-nak fontos tényleges központi bank szerephez jutnia, a garanciák őrzőjének kell lennie, de pénzt is ki kell tudnia adni. Egy olyan banká kell válnia az LKB-nak, amely utolsó mencsvárként pénzt bocsáthat ki. Azt gondolom, elnök úr, hogy ezzel hozzájárulnánk a megoldáshoz, és fontos tagországok szolidaritására alapozni ezt, mint ahogy azt annak idején Adánaul és Gaspari az alapító atyák is kérték. Köszönöm, mondja az elnök. Két percben adok szót Sziklóna úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt LKB elnöke, nem csak a bal szerencse oka az, hogy közel vagyunk a katasztrófa széléhez. Ez gyakorlatilag minden érintett szereplő tevékenységének köszönhető. Tehát jól kiszámított, jól kikalkulált tevékenység van szó, szóval, amivel gyakorlatilag az eurót a végzett széléhez vezettük. Nagyon fontos, tehát ami a morális veszélyek csökkentését illeti, be kellene tartani az eladósodott országoknak a megszorító intézkedéseket. Ugye a lakosság többségének támogatni kell persze ezeket az intézkedéseket. Ez a veszélybe sodrási politika, a hazardőrök szerepe, az Európai Tanács is hazardőrként szerepelt, az LKB is, amely nem hajlandó állás foglalni abban az értem, hogy az utolsó megoldásnak tekinthető kölcsönadó vagy hitelező intézmény. Az Európai Parlament is tele volt, tele van hazördörökkel, mert órákon át húztuk, halogattuk a hatos csomagról szóló döntést. Gyakorlatilag nem vették észre, hogy a ló már kiszabadult az istálóból, tehát minek döngetjük akkor az istáló ajtaját. Ami az erőkötvényeket illeti, és az én önkéntes hajvágási ö, akciókat, a hazardőlség azt hiszem sok veszélyt rejt magában, ha úgy tetszik, majd a történelemkönyvben úgy szereplünk, hogy mi megbuktunk, mint politikai osztály, mert az euró összeomlását nem tudtuk megakadályozni, sem a gazdasági világválságot. Akik hallgatni akarnak látni, bármilyen formában eszközöket kell használni, amelyek a közös felelősségvállalást kell támogassák az eurózóna tagállamai között. Nagyon fontos az erkölcsi veszélyek csökkentése. Ezen alapelveket illetően lépjünk fel közösen, a többi csak apró részlet. Most kell fellépni, míg túl késő van. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő Csánecski úr, úgy láttam, hogy segíteni akar nekem, és nincs itt, akkor megadom Páska úrnak a szót. Egy perce van. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, tisztelt kormányzó úr. 2010-ben az LKB, bár az országok nem értettek egyszer egyet, az eurózóna állami kötvényeit a másodlagos piacokon vásárolta fel. Az elmúlt napokban nem tudták ezt a felvásárlást folytatni, szükséges volt, 203 milliárd eurót kellett kivonni a pénzügyi piacról, a banki ágazatból, piacról, de ami a kereslet kínálatot illeti, ezek nem voltak egyensúlyban. Az Európai Központi Bank nem tudta fenntartani ezt a piacot, és nem tudta a likviditást ösztönözni. Az eurózóna számára ez azt jelenteni, hogy az európai valuta vásárló ereje negatív hatásoknak lesz kitéve. Az LKB politikáját alaposan végig kell gondolni, módosítani kell, úgyhogy az eurózóna ástabilitását garantálása. Köszönöm szépen. Most még megadom a szót Génész asszonynak. Kettő perce van asszonynak. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm az előadónak a munkáját, bár a vita nem annyira 2010-ről szól, hanem a jövőről. Én is üdvözlöm, drági urat, az Európai Parlament falai közt. Az elődjének a neve, Trisé úr neve, Írországban e, igencsak közismert, valószínűleg az öné is e, kisvártatva azzá válik, bár tegnap Nunen pénzügyminiszterünk azt mondta, hogy ön e, kevésbé a szavak embere, mint az elődje. Köszönöm a ma reggeli beszámolóját. Megfontolt szavak voltak ezek, ahogy azt az ön helyzetében lévő embertől e, vártuk is. Ugyanakkor egyértelműen fogalmazott, e, és ahogy az mindannyiunktól várható lenne ilyen helyzetben. Valóban a bizalom helyreállítására van szükség. Ami nem könnyű dolog, hogyha egyszer elveszett a bizalom, nem könnyű azt visszanyerni. Bloom úra vetem tekintetem, aki kérdéseket tesz fel, hogy az szokásos egy demokráciában. Azt mondom neki, hogy óvatosan fogalmazzon. Ez nem az Európai Unió problémája, vagy az eurózóna válsága. Egy globális válságról, globális problémáról van szó, és hogyha valóban az euró összeomlik, ahogy azt önök szeretnék, és ez a ház is akkor az ön országának is igencsak meggyűlik majd a baja a gazdasággal, és azt kell, hogy mondjam, hogy a vita hevében is végig kell gondolni, hogy milyen szavakat használunk a bizalom visszaállításával, helyreállításával kapcsolatban. Ezt várják tőlünk a szavazóink, a választott képviselőik. Igen, igen, majd válaszolok a kérdésére, ne aggódjon mindenkinek, de még nem fejeztem be megtettük az első lépést, most már nem egymásra mutogatunk, ki a felelős, ki a felelős, tudjuk, hogy ez sehova sem vezet, ez egy jóval összetette probléma, mindannyiunkat érint. Az euró sikeres kell, hogy legyen, és az LKB szerepet kell, hogy vállaljon a bizalom helyreállításában és azon új intézkedések kidolgozásában, amelyekre szükséges szövőben, És elnézést, hogy túléltem az időmet, elnök úr. Azt hiszem, hogy volt erre megfelelő kifogása, mondja az elnök. Bloom úr kék kártyát lobogtatott, ön elfogadta, és Mitchell úr szint úgy kék kártyás kérdést intézne önhez, azt is elfogadja? Bloom úr, fél percben. Elnök úr, nem akarom, hogy összeomoljon az euró, de sokan úgy érezzük, hogy egy cunami vagy egy aszteroida érte el Európát, és mégsem mi okozzuk ezt a problémát. Az Európai Unió azért van ekkora nagy pácban, mert mi magunk okoztuk ezt. Mi okoztuk. Nem viszmajorról, nem természeti katasztrófáról van szó. Mi vagyunk a hibásak. Kérem, ébredjenek fel! Mondjuk, hogy kérdés. Mondjuk, hogy kérdés. Guinness asszony szeretne erre reagálni? Ó, természetesen. Én megfogadom a saját tanácsomat, és megfontolt leszek. Egyetértek önnel, Bloom úr, de hogyha tudjuk, hogy mi a probléma, bárki is okozta, akkor ha együtt okoztuk, akkor együtt kell megoldanunk. A kiabálás nem megoldás, persze így meghallják az ember hangját, de a problémát nem oldja így meg. Köszönjük, valóban röviden és tömören fogalmazott. Mitchell úr szeretne egy kérdést feltenni? Mikrofonha, kérjük Mitchell úr. Elnök úr, McGuinness asszony egyetért velem? Az ír tapasztalatok alapján a gazdasági eh, kommentátorok azt mondták, hogy eh, profi közgazdász, ez egy oximoron, a kettő együtt nem létezik. McGuinness asszony fél percben tud reagálni? Igen, én közgazdász vagyok. Agrár közgazdász ugyan. Mitchell úr kérdését komolyan kell venni, ezért kérek mindenkit, aki részt vesz ebben a vitában, gondolja végig, hogy milyen következményekkel jár az, amit mond. Itt ugyanis e, e, a, a, a kocsmában bármit mondhat az ember, megiszta az utolsó pohárral és hazamegy. Itt azonban nem mindegy, hogy mit mondunk, itt olyan dolgokat kell mondani, amelyeket komolyan is gondolunk, és amelyeket tenni is kívánunk. Köszönjük, mondja az elnök. Oly provokatív szavakat hallottunk az ön szájából, hogy mi Rubik úr is szeretne kékkártyás kérdést intézni önhöz. Elfogadja? El természetesen. Ez lesz az utolsó kékkártyás kérdés önhöz, Rubik úr. Ja, ich möchte mich... Köszönetet szeretnék mondani. Azt gondolom, hogy a házban néhányak számára jobb lenne az, hogyha saját maguk számára dolgoznának ki saját valutát, és saját pénznemük lenne. De a gyakorlatban ez egyszerűen nem működik. Azt gondolom, hogy a pénzügyi piacoknál különösen oda kell figyelnünk arra, hogy megmaradjon a likviditás. Éppen ezért megint is asszonytól meg szeretném kérdezni azt, hogy mindez, ami tegnap történt, a központi bankok masszívan juttattak pénzeket a piacokra, vajon ez hozzájárul-e a stabilitáshoz, és ez az úgynevezett double dipnek a végét jelenti-e vajon? Azt gondolom, hogy mindez elküldte a jelzést arról, hogy hajlandóak vagyunk és felkészültek vagyunk megvédni a rendszert. Az a tény, hogy koordináció valósult meg, jelentős. És a piacok, Van Rompuy is elmondta ezt, ők egy gomnyomásra működni tudnak, lendületbe jöhetnek, de a politikára ugyanez nem mondható el. És azt gondolom, hogy ezt igenis működőképessé tehetjük, de ugyanúgy kell gondolkodnunk, összpontosítanunk kell, és óvatosan kell fogalmaznunk. Itt most Blum úrra nézek. Köszönöm szépen, Megginis asszony. Én már felemeltem a kalapácsomat. Podimata asszony kap szót két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tremozei Bácelész jelentésével az Európai Parlament elismeri, eh, tisztelt Drági úr, eh, a szerepét. Nagyon fontos szerepe volt az Európai Parlamentnek a válság idején mert onnantól kezdve, hogy elkezdődtek a problémák 2007-ben és 2008-ban, az LKB fellépett, tehát a parlament elismerte az LKB fellépését a másodlagos piacon, illetve a kötvények esetében az eurozóna kapcsán. Sajnálatos módon az intézkedések ellenére a válságot nem tudtuk elkerülni, és szisztemikus jellegű, tehát eh, az Európai Központi Bank mindent megpróbált megtenni, rendszeresen, szisztemikus módon, azt mondta az Európai Parlament, hogy az euróz, tehát a válság kiterjedése abból adódott, hogy késlekedve és vonakodva hozták meg a döntéseket, és a megfelelő döntéseket sem mindig hozták meg a tagállamok politikusai. Tisztelt elnök úr! A LKB által tegnap hozott döntést, amelyről beszélt, tehát hogy koordinálni kell az öt legnagyobb központi bankkal egyeztetni kell a világon a likviditást elősegítendő a pénzügyi piacokon. Nos, ez a döntés nagyon fontos döntés, a koordinációhoz a döntés. Lesz hatása átmeneti, de tudjuk, hogy integrált, komplex választ kell találni a válságra, amely túlmutat ezen, amely tovább megy és amely kapcsolódik a legnagyobb költségvetési fegyelemhez is, amiről beszélt. Az új megállapodás, az új paktum vagy egyezmény, amiről beszélt. Tisztelt elnök úr, a többi kolléga is említette, hogy tiszteletben tartjuk az LKB függetlenségét, amely az ástabilitáson túl felelős őre az eurónak is felelőse. Ezt a szerepet az LKB-nak ma még jobban meg kell szívlelnie. Nagyon fontos tehát az LKB szerep a válság idején. Önhöz, illetve a kormányzó, az LKB kormányzó tanácsához fordulok. Minden javaslatot meg kell vizsgálni, és utána kell döntéseket hozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mielőtt a következő felszólalónak adom meg a szót, szeretném elmondani, hogy a spontán felszólalók eh, esetében a következők kapnak szót, Mauro úr, Ferreira asszony és De Rossa úr. Csak hogy mindenki tudja, hogy mire számíthat. A következő hozzászóló Ludvigson úr, önnek kettő perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos megállapítani, hogy az LKB az euróválság idején jó munkát végzett. Az elmúlt időszakban ugye a láb csökkentése jó szinthez vezetett, és az államkötvények felvásárla nagyon fontos volt és kiegyenlített. további intézkedéseket kívánnak bevezetni a jelenlegi helyzet fényében, illetve is fogadtak éneket, de hát a válságot még nem küzdöttük le. Az egész valuta uniós együttműködés veszélynek van kitéve. Ha van még egy kis zavaró tényező még hát akkor kibillenhet az egész egyensúlyból ez a rendszer. Nem valószínűtlen, illetve elég valószínű, hogy akármilyen kiszavaró tényező kialakulhat. Éppen ezért politikai részről is megfelelő döntéseket és intézkedéseket kell hozni. Világosá kell tenni, hogy a megoldások egy része abban található, hogy az LKB, LKB-nak aktívabb szerepet kell vállalnia. A banknak utolsó megmentőként kell fellépnie, ez a monetáris együttműködésnél rövid és hosszú távon nagyobb stabilitást garantálna. Ez azt is jelenti, hogy persze több kockázattal kellene számolniuk a bankoknak is. De mérlegelni kell a kockázati forgatókönyvet, amely akkor alakul ki, ha az egész monetáris együttműködés kudarcot van. Különböző szereplőknek, az LKB-nál kicsit át kellene alakítani a gondolkodás mondjuk ott az LKB többet tehetne, mint amit eddig tett. Az intézkedések pedig lecsillapíthatnák a viharokat. Nem elég várni, kivárni, az intézkedéseket most azonnal kell meghozni. Köszönöm szépen a szót, köszönöm szépen a jelentéstevőnek és az LKB elnökének, hogy itt van, köszönöm. Következő, a spontán felszólalók körében Mauro úr az első egy percben. Grazie. Köszönöm. Elnök úr, az LKB, mint ahogy azt már sokaktól hallottuk, közösen szeretnénk ezt a kérdést megoldani. Az Európai Központi Bank a saját szerepét kell, hogy betöltse, tehát fontos ezt a szerepet megvalósítani. Hogyha párbeszédet folytat az ember egy intézménnyel, akkor elérkezett annak az ideje, mint ahogy Tremóza úr is mondta, hogy cselekedjünk. Nagyon fontos ezt a pozitív struktúrát megvalósítani, és a politikának ezen túl kell mennie. Számomra ez problémát jelent, hiszen a határozatlanságnak fatális következményei lehetnek, és itt egy konfliktusokkal terhelt útról van szó, előre be nem látható következményekkel. Bizalmat kell teremtenünk, és meg vagyunk győződve arról, hogy Európát segíteni szeretnénk saját projektjeivel. Köszönöm, Ferrer asszony kapszult egy percben. Köszönöm szépen, üdvözlöm drági urat a parlamentben. Érdekes és súlyos időket élünk meg. Eltökélt intézkedésekre és sürgős intézkedésekre van szükség. Ha megnézzük a, a, a bankok hiányait, illetve az államadóságokat, akkor nagyon fontos az euró zóna Országa és más országok számára, hogy őket nem teszik tönkre, mint a elminősítő intézetek és a spekulátorok. Át kell gondolnunk az eurózóna architektúrját, egy kincstárat kell felállítanunk, be kell vezetnünk az eurókötvényeket, de mindehez szükségre van szükség, időre van szükség. Most egy sürgősségi esetről van szó, válságról, és az LKB kezében van a megoldás kulcsa. Technikai szempontból az LKB tudja azt, hogy mit kell tennie, De hogyha valaki cselekszik, akkor nem szabad limitálni a magát, és kizárólag a saját mandátumára összpontosítani, hiszen ez a mandátum az euró őrzése, és nem az infláció megoldása. Meg kell menteni az eurót, és ehhez, és erre a parlamentnek és a polgároknak is szüksége van, fontos, hogy biztosítékokat e, adjunk önnek, és e, bátorítsuk ön, Drági úr. Köszönöm szépen, mondja az elnök az utolsó hozzászóló a spontán hozzászólások keretében, de rossz úr, egy percre mielőtt Drági úrnak megadom a szót, parancsoljon. Most már működik a mikrofonom. Üdvözlöm, drági urat! Nagyobb, több integrációra van szükségünk, de a polgárok ezt nem fogják elfogadni, kivéve hogyha a demokratikus felelősségvállalás erőteljes, nem lesz erőteljesebb, és a szolidaritás nem növekszik, a szociális szolidaritás. Az emberek ezt nem fogják így elfogadni. El kell e, kerülni a teljes csődöt, mint ahogy ez a 30-as években bekövetkezett, és és az lkb nak az utolsó mencsvárnak, mentőbbnek kell lennie, nincs más megoldás. Amikor Írország összeomlott, akkor plusz volt az állami költségvetésben, és 25 százalékos volt az adósság GDP-hez viszonyított aránya és az GDP 100%-a felé eh, növeke, fölé növekedett az, az adottság, ez a adósság, ez a brit, francia és német bankok miatt volt. Nem tudjuk megoldani ezt az adósságot, anélkül, hogy ne oldanánk meg a fiskális konszolidációt, illetve a fiskális fegyelmet. növekedése van szüksége Európában, szükségünk van az eurókötvényekre, és legfőképpen pedig a szolidaritás melletti eltökéltségre van szükségünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ezzel lezárjuk a spontán felszólások körét, és Drági úrnak adom meg a szót illetve meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy nagyon sok sikert kívánjak munkájához ebben a kihívásokkal terhelt időszakban. Parancsoljon! Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, el, köszönöm elnök úr! Tisztelt képviselők, köszönöm a kérdéseiket, hozzászólásaikat. Uh, say at the very beginning that... Rögtön az elején elmondanám, hogy Mindig örülök annak, hogyha önökkel eszmecserét folytathatok, hiszen eh, közösen ilyen nehéz időkben főként közös gondolkodás eh, célra vezetőbb. A hallottak nagy része egy kategóriába sorolható. Hogyan állíthatjuk helyre az euróba, az euróvezetbe vetett bizalmat? Ennek három összetevője lehet. Az első az eh, a hosszú távba, a jövőbe eh, vetett bizalom kell, hogy legyen. Ehhez a fiskális szabályokat eh, kell átdolgoznunk, az úgynevezett fiskális szerződés. Egy olyan új szabályrendszer ez, amely az euróövezetbe vetett bizalmat eh, helyreállíthatja. Ez a eh, rendszer még nem teljesedett ki, az elkövetkezendő napokból eh, majd megtudjuk, hogy jó úton haladunk-e vagy sem. Ez különösen fontos, mert ahogy mondtam, a hosszú távú bizalom alapja amely előfeltétele a másik két eh, pillérnek. A finanszírozási mechanizmusok eh, berendezkedése. Az EFSF, az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz, eh, létrehoztuk, bízunk benne, hogy működni fog, de további lépésekre még szükség van, ahogy tudjuk. A harmadik pillér pedig a tagállami gazdaságpolitikai reakció, e téren is komoly javulás tapasztalható. Ahogy azt mondottam, meggyőződésem, hogy jó úton haladnak az eurózóna és az Európai Unió országai, annak ellenére, tisztában kell, annak ellenére, hogy tisztában kell lennünk azzal, hogy a tervek, eh, vagy a reformtervek, eh, ha jók is, a végrehajtás a, a, a kulcs, Nem csak költségvetési, hanem e, strukturális reformokra, szerkezetváltásra van szükség, amely a gazdasági növekedést, e, a gazdaságot növekedési pályára állítja. Tehát át kell gondolnunk az egész rendszert. Mi ebben az egészben az EKB szerepe? Volt, akik azt mondták, hogy többet várnak tőlünk, vannak, akik azt mondják, hogy kevesebbet kell tennünk. Az Európai Központi Bank csak a szerződéses hatáskörén belül léphet fel. Ne várjanak tőlünk olyasmit, amelyre nincsen eh, hatáskörünk. Eh, eh, a fizetőképes bankok számára az utolsó mencsvár, mint finanszírozási forrás az EKB. A likviditás, a nyújtott likviditás újra visszakerül az Európai Központi Bank likviditási tartalékába. Tehát igazából a lényeg az, hogy a banki csatornákon, pénzügyi rendszer csatornáin eh, mozogjon a pénz, mozogjon ez a likviditás. A véleményünk szerint az, hogy a hitelcsatornákat eh, ezzel a likviditással, ezekkel a pénzekkel átmossuk, hogy újra beinduljon a hitel áramlása, hogy valóban finanszírozáshoz juthassanak Európában a cégek, a polgárok. Nehéz helyzetben vannak ugyanis, és pontosan e, nekik van szükségük a kis és középvállalkozásoknak leginkább e, a hitelekre. A nagy cégek többé-kevésbé e, saját lábukra tudnak állni ez ügyben, megtalálják a finanszírozási formákat, kevésbé függnek a bankoktól. Ezért a hitel áramlás újraindítása roppant fontos. A legutóbbi időszakban pont ez a hiteláramlás állt le, amely az üzleti ciklus terén tapasztaltakkal nem sok jót ígér az elkövetkezendő hónapokra. Az S&P az a pénzpiaci, az értékpapírpiaci program ról többen említést tettek. Nos, ennek a célja az, hogy a monetáris politika a monetáris politika valóban kihasson a reálgazdaságra. Ez volt a fő célja ennek, és továbbra is ez a célunk vele. Ez önmagában is egy nem szokványos, nem szabványintézkedés, ezért természeténél fogva ideiglenes, ideiglenes hatályú nem örökké valóságig, és nem végtelen mértékben kívánjuk felhasználni. Értenünk tudnunk kell tehát, hogy az LKB csak és kizárólag a szerződések által ráruházott hatáskörökön belül léphet fel. Nem csak jogellenes lenne, hanem hiba is lenne a hatáskörön kívül felépnünk, hiszen Európa egyes részein aláásnánk az EKB-ba vetett hitet, a saját hitelességünket ásnánk alá, amely az Európai Unió számára az euró övezet eh, sarokköve. A kommunikációval kapcsolatos szavakat jó volt hallani, főként a mai szélsőségesen nehéz helyzetben eh, a legutolsó dolog, amire szükségünk van, az az, hogy kakofóniába um, hajoljon a gazdaságpolitikai diskurzus. Fontos, hogy eh, eh, ezt az üzenetet a kormányzó tanácshoz eljutassam, valóban ezzel maximálisan egyetértek. Ezek kiváló, ez egy kiváló lehetőség, ez a mai nap, e, az ilyen közös gondolkodásra, eszmecserére, és már alig várom, hogy újra az Európai Parlamentbe jöhessek. Pár nap múlva egyébként pont a Gazdasági és Monetáris Szakbizottság lát majd engem vendégül. Köszönöm, elnök úr. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, drági úr. A vita lezárásául a jelentés tevőhöz, Remóza úrhoz fordulok, és két percben adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt drági elnök úr, tisztelt kollégák! Köszönöm a vitához a hozzájárulást. Drági úr, az LKB beavatkozott és megakadályozott egy súlyosabb katasztrófát. Az LKB nagyon sok európait eh, mentett meg attól, hogy súlyos banki hitelekből éljen. Megingolt a bizalom az eurózónában, mint monetáris unióban, a pénzügyi piacok nyomása azonban segíthet abban, hogy a leginkább eladósodott országok csökkentessék államadóságaikat, és növelhessék versenyképességüket. Ez a válság lehetőség egy erőteljes a fiskális unióra, illetve a monetáris unió erősítésére. A nemzetállamoknak fel kell adniuk fiskális szuverenitásuk egy részét. Az európai válság politikai válság is. Az európai polgárok megértették azt, hogy az európai Uniónak nincsen saját eszköze egy ilyen súlyos válsággal szemben. Az Európai Uniónak nincsenek saját forrásai a saját politikai kialakítására. Az Európai bizottság gyengült a demokratikus legitimitáció hiánya miatt elnökének a parlament soraiból kéne kikerülnie. Drági úr, sok sikert kívánok, jó munkát, és sokkal inkább, mint korábban, még jobban bízunk az LKB-ban. Köszönjük. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Ezzel lezártuk ezt a vitapontot. Ez a 2010-es LKB éves jelentés volt. A jelentés